de ezeket az elveket Európában is kell alkalmazni, és a világ más országaiban is. Köszönöm. Köszönöm kollega, köszönöm a politikai frakciók hozzászólását. Köszönöm a megjegyzéseket, és köszönöm Füle biztosnak is a megjegyzéseit az Európai Bizottság nevében. Most pedig befejeztük napi rendünk ezen pontját. Következő pont. Az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételekről szóló Stiller jelentés második olvasata. Először a szerzőnek, Katrin Stiller asszonynak adom meg a szót, parancsoljam. Thank you, Mr. Pre- köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a kollégáknak is. Holnap fogunk szavazni a belga elnökség tevékenységéről, és köztük az építőipari termékekre vonatkozó szabályozás sikerességéről. Köszönöm a kollégáknak az együttműködést ebben a kemény munkában. Nagy elkötelezettséggel tárták föl számomra sok alterület realitását, és persze az INTA bizottság titkárságának és a belga elnökségnek is köszönöm, és Hág úrnak és másoknak is az együttműködést. <clears throat> Ahogy a jelentésemben is elmondom, Robert Frost uh, ott idézem, ugye, a jó szomszédság alapja jó kerítés, és valóban az belső egységes piacon még nagyon sok a kerítés, a nem jó kerítés az egységes piachoz az kellene, hogy ezeket végleg lebontsuk. Egyelőre még mindig csak a közös piac építése zajlik, nem mondhatjuk, hogy működik, létezik ez a piac. Még mindig nagyon sok a technikai és igazgatási akadály a szabad piac útjában. Az egységes piac akkor lenne igazán hatékony, hogyha sokkal koherensebb lenne a rendszer, és valamennyi termékcsoportra érvényes lenne az, hogy a legmagasabb követelményeknek felelnek meg, és teljesen szabad velük a kereskedés. Ami az építőipari ipari termékeket illeti, itt sajnos különösen sok az akadály. A 2008-as pénzügyi válság erre különösen erőteljesen rámutatott. Az építőipar nagy pofont kapott, és alig bír fölállni most pedig ez egy nagyon fontos ágazat az Európai Unióban. 12 millió polgárunkat foglalkoztat ez az ágazat, és 26 millió polgár függ valamilyen módon közvetetten az építőpartól. Ez 38 millió ember sorsa tehát összességében. A gazdasági növekedés már pedig elengedhetetlen a munkahelyteremtéshez és ez egy nagyon veszélyes ágazat, nem csak gazdasági értelemben, hanem konkrét értelemben is. 5000 közül egy építő munkás kerül élete során halálos közeli vagy halálos éri halálos baleset, és ezért fontos, hogy az építőiparban dolgozók érdekeit a jelentésben kidomborítsuk. Fontos, hogy az érdekeltek a két oldalán, az azt a két oldalán ülők meg tudjanak egyezni, az építőiparban dolgozók, és persze az építőipari termékek ügyében. Ugye tudjuk, hogy amikor azbest fertőzés volt, mert sok épületbe ezt engedély nélkül építették be, akkor kiderült, hogy nem lehet az építőipari termékeket engedély nélkül beépíteni nem akarjuk, hogy ez megismétlődjön. Tehát szigorítani kell a szabályozást egyfelől, ugyanakkor pedig a munkai egészségre különösen oda kell figyelni, a mi parlamentünk is elhanyagolta ezt a szempontot. A nagyon fontos fontos, hogy a kisebb építőipari vállalkozások esetében rugalmas, de mégis szigorú szabályozás érvényesüljön. Praktikus, olcsó módon lehessen a közép- és kisméretű vállalkozásoknak a termékeiket forgalmazniuk. Ugyanakkor átláthatóságra van szükség. Meggyőződésem, hogy a termék ellenőrző hatóságok közötti együttműködés, az eljárások még nagyon jól egyszerűsíthetők lennének. Mindenkinek a saját környékén kéne segítenie a kis cégeket, hogy a gazdasági fellendülés általuk megtörténjen. Ez persze európai szinten is jó szabályozásra van szükség. Köszönöm a shadowimnak, hogy jó konstruktív kritikával illették a szöveget, főleg a végrehajtásra vonatkozó részben, és segítettek világosra, egyértelművé tenni a szabályozás javaslataimat. Nagyon sok a kihívás, de az új szabályok, ha meg, megvalósulnak a tagállamokban a következő 24 hónap során, akkor látható hatást fognak generálni gazdasági növekedést és munkahelyek létrejöttét. Köszönöm. Uh, Mr. Vice President of the European Commission. Az Európai Bizottság alelnökének Antonio Tajani úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt kollégák! Először is köszöntet mondok az elnök úrnak, aki az ipari politika szempontjából ennyire jelentős témában elnököl. És köszönöm Styler asszonynak is, az előadónak, aki nagyon szorgalmasan dolgozott ezen a kérdésen. Az ő erőfeszítéseinek köszönhetően második olvasatban sikerült megállapodásra jutnunk. Köszönöm az összes árnék jelentéstevőnek is a munkáját, a Belső Piaci Bizottság elnökének, Harbor úrnak is a az erőfeszítéseid. Ezek a közös erőfeszítések tették lehetővé, hogy sikerült elérni azt, hogy új fordulatot vegyen a vita ezen igen technikai jellegű kérdést illetően a parlament, a tanács egyeztette a különböző technikai jellegű kérdéseket. Az ajánlások elfogadása az egész európai építőipar számára rendkívül fontos. Az építőipar 3%-át teszi ki az európai GDP-nek, és a az építési ágazathoz kapcsolódó tevékenységek az európai GDP 6,5%-át teszik ki, mindez a foglalkoztatás szintjén. Az építő ipar egyébként jelentősen, vagyis 10% jelentős mértékben 10%-ban teszi ki az európai GDP-t. Ez az első gyakorlati alkalmazása egyébként az úgynevezett Small Business Act-nek az európai vállalkozások, főként a kisvállalkozások, hiszen itt európai szabványokról van szó, új eszközökkel rendelkeznek ahhoz, hogy megfeleljenek a különböző bürokratikus és egyéb követelményeknek. Remélem, hogy a megoldások kielégítőek három igen bonyolult területen. Először is a veszélyes anyagok terén a bizottság jelentést készít erről a fontos pontról, tájékoztatni fogja a parlamentet, és adott esetben később jogalkotási javaslatokat tesz. Másik pedig a kis, vagyis mikrovállalkozásoknak fenntartott megoldások az ők kezelése. Ez a Small Business Act-ben ez eh, a rész eh, külön eh, jelentőséggel bír. A mikrovállalkozásokról többször beszélünk a szövegben, arról is szó van, hogy a vállalkozások administratív kötelezettségeit csökkenteni kell. Egyszerűsített eljárásokat kell bevezetni, például a címkézés jelölés, a CE jelölés terén, valamint az európai technikai értékeléseket is, értékelést végző szerveknek is különböző kötelezettségeik vannak az átláthatóság jegyében. Meg kell nézni, hogy ezek vajon a legjobb megoldások-e a téren, hogy az igazi igényeknek eleget tegyünk. A vállalkozások, főként a leg kisebb vállalkozások sokszor olyan adminisztratív kötelezettségeknek kell, hogy eleget tegyenek, amelyek aránytalanok. Mindezt figyelemmel fogjuk kísérni a jövőben is, és a parlament elé jelentést fogunk terjeszteni, a tanács elé is. Öt évvel a jelenlegi rendelet bevezetését követően a bizottság szorosabban szeretne az EP-vel és a tanácssal együttműködni a rendelet megvalósítása terén. Ennek érdekében kértem szolgálataimat, egyébként köszönöm hozzájárulásokat az Európai Bizottság jogalkotási tevékenységéhez. Tehát arra kértem a szolgálataimat, hogy úti tervet készítsen minél hamarabb ebben a komitológiai aspektusokat is belevesszük. A parlament fontos partnere a bizottságnak. Szeretném elmondani, hogy szándékomban áll az, hogy önökkel szorosan együttműködjek az elfogadást követő időszakban is. 14 évet töltöttem itt, és ez nem volt hiába való. A bizottság úgy tartja, hogy itt az intézmények közötti közös megállapodás illető derogációval kapcsolatosan is el kell fogadni egy dokumentumot, mégpedig a delegált aktusok tárgyában. A kifogások beadásának határideje két hónap. A bizottság úgy gondolja, hogy semmi nem indokolja azt, hogy az elf alól kivételeket tegyünk, vagyis a derogációnak nincs alapja. Közös nyilatkozatot adtunk ki, de ezt nem tartották tiszteletben. A bizottság szerint az építőanyagok nem képezhetnek precedenst Köszönöm az, hogy az egyszerűsítési javaslatok iránt ilyen nagy érdeklődést tanúsítottak. Nagy előnyöket várunk az új rendelkezésektől. Előnyöket a termelők, az építőanyagok felhasználói részéről és a nemzeti hatóságok részéről is. Készen állunk arra, hogy a rendelet szövegében foglalt kötelezettségeknek eleget tegyünk, vagyis többek között megfogalmazzuk a tőlünk kért jelentés. Köszönöm, elnök úr, köszönöm a tisztelt parlamenti képviselőknek az elkötelezettséget és a hozzájárulást. Köszönöm. Most pedig András Schwab kollega a néppárt nevében kíván szólni. Tisztelt elnök, tisztelt alelnök, kedves kollégák! A magam részéről is szeretném nagyon szépen megköszönni mindazok munkáját, akik eh, részt vettek eh, ennek a rendeletnek, második olvasatbeli rendeletnek a létrejöttében. A rendelet, mint ahogy a nevem is mondja, egy javulást hoz a jelenlegi jogalkotással szemben. Az építőipar a nemzeti önállóság egyik legfontosabb eleme volt a múltban, és hogy sikerült most az európai egységes piacot előre mozdítanunk ezen a téren, ez egy nagyon pozitív fejlemény. Másodszor, főként a kis és középvállalatok számára tartalmaz ez a rendelet nagyon fontos könnyítéseket, amelyek könnyebbé teszik a számukra a gazdálkodást az európai belső piacon. Harmadszor pedig a fogyasztókat is segíti ez az új jogszabály, hiszen az építőipari termékek minősége is jelentősen javul. Kedves kollégák, az árnyék jelentéstevő Mája professzor úr nevében is szólhatok, ő jelenleg a választókerületében tartózkodik. Ő utalt arra, hogy itt a második olvasatban egy nagyon jó kompromisszumra van szó, de ő úgy véli, hogy néhány ponton még javítani kell. Nagyon hálás vagyok érte, hogy Tajani alelnök úr ja, utalt arra, hogy a parlamentet mindenképpen bevonják majd az elkövetkezendő időben végzett munkába, és számára, az ennyi jelentős tevő számára nem elegendő az, hogy az építőipari termékek kereskedelmét szabályozzuk, sokkal, sokkal inkább szabályozni kell az építőipari termékek alkalmazását is. Ezért úgy gondolja, hogy a bizottságnak el kellene gondolkodnia azon, hogy az európai öm, szabványügyi ügynökségnek, a CEN-nek is öm, egy hatáskört biztosít a jogszabály további kidolgozásában. Emellett a bizottságnak meg kell vizsgálnia, hogy harmonizáció következik be az összes területen, és hogy gondoskodnia kell arról, hogy ne kerülhessen sor arra, hogy esetleg egyes vállalatok versenyelőnyre tesznek szert másokkal szemben. Köszönöm. Most pedig a szocialisták és demokraták képviseletében Gebhardt asszony szólal fel két és fél percben. Kedves elnök asszony, kedves kollégák, szeretném én is nagyon szépen megköszönni Catherine Styler jelentéstevő munkáját, aki ebben az igen műszaki jellegű ezen az igen műszaki jellegű területen nagyon fontos munkát végzett. Ez nem csak egy műszaki jellegű jelentés, hanem nagyon politikai, nagy politikai jelentőséggel is bír, és magas politikai normákat is figyelembe kellett venni. Itt arról volt szó, hogy a gazdaság, a munkavédelem és a szociális kérdéseket összhangba hozza egymással, és a szociáldemokraták úgy vélik, hogy ez nagyon jól sikerült. Tiszteletben kell tartani a gazdaság érdekeit az építőipar területén, ez egy nagyon fontos eleme volt a jelentésnek, és meg kellett találni az egyensúlyt a nagyvállalatok és a kis- és középvállalatok között egyaránt. Helyesnek tartottuk, hogy a bizottság javasolta, hogy a kisvállalatok esetében legyen kevesebb a szabályozás. Ez azonban nem jelente, jelenti azt, hogy kisebb lehet a biztonság, és nagyon fontos, hogy a normák továbbra is magas szintűek legyenek, és sikerült létrehozni ezt az egyensúlyt ebben a jelentésben. Nagyon fontos előtérbe állítani a biztonságot is, a fogyasztók számára ez rendkívüli fontossággal bír. Hiszen hogyha egy építőipari terméket beépítenek egy épületbe, alkalmazzák azt, akkor szavatolni kell, hogy a fogyasztók ugyanolyan biztonságot élvezzenek, mint azok, akik korábban dolgoztak azzal az adott termékkel. És a harmadik pont, és azt hiszem, hogy számunkra a szociáldemokraták számára az rendkívül fontos volt, nevezetesen, hogy egy javulás történt a munkavédelem területén, hogy ez teljesen nyilvánvalóan szerepelt a jogszabályjavaslatban, és Szeller asszony nagyon nagy hangsúlyt fektetett erre, hiszen az építőipari termékek esetében gyakran veszélyes anyagokkal dolgoznak az alkalmazottak, és ezen a területen gondoskodni kell a, arról, hogy a biztonság a lehető legmagasabb szinten valósuljon meg. Ezt a védelmet, és ezen Tajáni úr a későbbiekben még dolgozunk kell, ezt a biztonságot tehát még később is szabad, szavatolni kell az építési, építési termékek újrahasznosításakor. Szeretném még egyszer megköszönni a jelentéstevő asszony munkáját. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm. Rőle asszony kapja most meg a szót a zöldek képviseletében két percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretném megköszönni Styler asszony munkáját és az árnyék jelentéstevők munkáját is. Azt hiszem, a második olvasatban sikerült egy jó kompromisszumot elérnünk, még akkor is, hogyha nyilvánvalóan egy kompromisszum esetében nem lehet mindenki elégedett. És szeretnék csatlakozni ahhoz, amit Schwab úr mondott Mayer professzor úr nevében. Azt hiszem, hogy a címkézésnél még javulást kell elérnünk. Az építési termékek gyártásában most egy jó harmonizációs szintet értünk el, de az építési termékek alkalmazásánál még van tennivaló. Az egyik lehetőség az, hogy a bizottság itt még tovább dolgozik az eurókódok kapcsán. A másik lehetőség az, hogy az alkalmazási területet harmonizáljuk, annak érdekében, hogy ne kelljen ismét nemzeti szintre visszatérnünk, és hogy ne csak a termékek szintjén legyen európai harmonizáció, hanem az alkalmazás területén is. Itt még van tennivalónk, és azt hiszem, itt a bizottság élvezheti a teljes támogatásunkat is. Szeretnék említeni még egy pontot, amely fontos volt azon döntésünkben, hogy támogatjuk-e vagy sem. A tárgyalások során a belga soros elnökség sajnos egy hibát követett el. A második olvasatban a soros elnökség az első olvasatot követően új területeket vezetett be, a 3-3-as, a 8-3-as és a 8-6-os cikk. Anélkül, hogy a parlament beleegyezését adta volna. A magyar soros elnökség egy levélváltásban felvetette ezt a témát, de azt hiszem, hogy a magyar elnökség nem értette meg teljes mértékűen ezt a konfliktust. Szeretnék utalni arra, hogyha a tanács, hogyha új pontokat emel be a második olvasatba, akkor kommunikáljon előtte a parlamenttel, és próbáljon meg a parlamenttel közösen egy jó kompromisszumot elérni. Az eredmény tekintve azonban úgy gondoljuk, hogy nem lenne értelme egy ilyen formális hiba miatt elutasítani a kompromisszumot. Támogatjuk a kompromisszumot, mert úgy gondoljuk, hogy egy fontos lépés a szektor további harmonizálása felé, és az ágazat nagyon fontos gazdasági jelentőséggel is bír. Éppen ezért támogatjuk ezt a második olvasatot. Köszönjük szépen! Most megadom a szót konzervatívok és reformisták részéről McClarkin asszonynak a szót. Köszönöm szépen Styler asszonynak a szöveget. Nagyon hosszú út veretett idáig, ahol most vagyunk. 12 millió polgár él az építőipari mm, keresetéből. Ezen belül, az építőiparon belül azonban a kis és középméretek aránya nagyon nagy, 61 ezer ilyen kisvállalkozás van, és felelősségünk van velük szemben, hogy a gazdasági válság tükrében különösen őket segítsük. Ebben a jelentésben több elakadt jogalkotást most megpróbál a, a jelentés feleleveníteni, életet lehelni beléjük, és meg szeretnénk akadályozni, hogy a kis cégek ugyanolyan nagy terhekkel legyenek megterhelve, mint a nagyok. Sok kompromisszum ö, szükséges ehhez a szöveghez, de úgy gondolom, hogy az építőipari termékek normáinak szigorítása az ágazatot és az EU egészét is segíteni fogja ugyanakkor ez csak úgy lehet bevezetni, hogy ez ne rójon terhet a kis cégekre. Köszönjük szépen! Most pedig a több, többi frakció felszólalói következnek. Kómin asszonynak adom meg a szót először a néppárt nevében. Tisztelt elnök asszony! Én üdvözlöm az elért kompromisszumot, fontos, hogy legyenek ilyen kompromisszumok, hogy ha azt akarjuk, hogy a közös célokat valóban elég elérjük majd a jogalkotással. Az egyszerűsített eljárásról van itt elsősorban szó, amely az igazgatási terheket és költségeket csökkenteni, különösen a kis cégek számára. Alapvető fontosságú az is, hogy a jelenlegi nehéz gazdasági helyzetben elismerjük a kis és középméretű vállalkozások fontos szerepét, hiszen ők tartják életben nem csak az egész építőipart, hanem a gazdaságot általában. Tehát ahol csak lehet, egyszerűsíteni kell az eljárásokat, és a termékek piacosíthatósági határidő, piacosíthatósági határidőket is ö, csökkenteni kell, hogy az innováció ösztönözve legyen ezáltal, és közben persze nem szabad a termékbiztonság szempontjait elhanyagolni. Szerintem a szöveg jó kompromisszum, megfelelő egyensúlyt teremt a termelők és a felvásárlók érdekei között, egy olyan ágazat piacát erősíti meg, amely nagyon fontos az európai gazdaság szempontjából. Köszönjük szépen, most másfél percben Rapti asszony következik. Köszönöm szépen elnök asszony a szót. Nagyon jó ez a Steiler féle jelentés. Géphát asszony leszögezte már vele kapcsolatban a szocialisták részéről, hogy ez egyszerre műszaki jellegű, ugyanakkor jelentős politikai, gazdasági súlyjal rendelkező szöveg. Tudjuk, hogy a kis és középméretű vállalkozásokról szól elsősorban. Ők alkotják gazdaságunk gerincét, és az Európai Uniónak azon kell lennie, hogy most a különösen nehéz helyzetükben támogassa őket. Catherine jelentése ezért nagyon is erőteljesen politikai célokat követ, ezen ágazat fellendítését, e, ezen kör fellendítését. Szerintem az egyensúly, amelyet ki, megtárgyaltunk egymással, e, kiváló, elfogadható. Mindenki sikeresnek érezheti magát, mert nem tettünk kompromisszumokat a biztonság a minőség tekintetében, ugyanakkor sikerült a kis és középméretű vállalkozások terheit csökkentenünk legalábbis ugye a terv szintjén jelenleg. És meggyőződésem, hogy ez a téma, különösen az azbeszennyezés kapcsán most már mindenki számára érthető, hogy itt miről van szó. Ez egy jó szöveg, és nagyon nem lenne jó, hogyha korábban a veszélyes anyagok kérdését nem tisztáztuk volna. Itt most már hivatkozhatunk erre, a biztonság és az átláthatóság elvének alkalmazásával Catherine nagyon jól megteremtette a kapcsolatot a másik jelentéssel. Köszönöm elnök asszony a türelmét, még el kell mondanom azonban, hogy annyira jó ez a szöveg, hogy eredményeit példaképpen kéne állítani minden európai szereplővel szemben. Köszönöm. A szakbizottság elnökeként szeretnék csatlakozni nagyon sok itt elhangzott megjegyzéshez Catherine Styler munkájával kapcsolatosan második olvasatban foglalkozott ezzel az igen bonyolult szöveggel, és ez igen kemény feladat volt, remekül ellátta ezt a munkát. Ami a második olvasati eljárást illeti ebben a házban, jelentős előrelépés történt a szöveg javítását illetően, különböző álláspontokat kaptunk, például a tanács álláspontját, és ahogy Rue hogy mondta, nem mindenben egy, értetünk egyet. Egyébként a magyar elnökség kapcsolatosan majd a jegyzőkönyvben rögzítünk néhány dolgot. Ami a megállapodást illeti, biztos úr, először is köszönöm az ön munkáját, az együtt munkálkodást, még a javaslat végrehajtásán is szorosan együtt kell működnünk. Fontos komitológiai aspektusok merülnek itt fel, és az én szakbizottságom mindenképpen támogatja azt, hogy ezeket a javaslatokat nyomon kövessük, igen, szorosan. Másodszorban döntő ágazatról van szó, ezt meg kell tartanunk, figyelemmel kell kísérnünk azért, hogy ne legyenek itt piaci korlátok, amelyek leállítanák, vagy lelassítanák az európai gazdaságot. Köszönöm, elnök. Korhola asszony a következő hozzászóló, nem látom itt őt a teremben, akkor most a spontán felszólalások következnek. Két kollégát látok, először Rojtova asszonyé a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Elégedett vagyok ezzel a szöveggel. Tajani biztos és Bárnyi biztos foglalkozott ezzel. Ez egységesíteni fogja a jelölést, a dokumentációt és a felesleges bürokratikai gyakorlatokat is megszünteti. Üdvözlöm azt, hogy az építő, építési termékek, az építési szolgáltatások foglalkoznak a az áruk értékesítésével is. Az összes cseh cég üdvözli ezt az új megállapodást, mert sok probléma volt a minőséggel. Remélem, hogy az IMCO bizottság belejavaslat alapján a mikrovállalkozásokról is belekerül a javaslat a szövegről. Egyébként ezt a jogalkotási javaslatot támogatjuk az egységes piacon. Köszönöm, Rojtov asszony. Gerber asszony egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nem győzött meg a kompromisszum minden egyes pontja, de tudom, hogy az új rendelet a jelenlegi jogszabályjal szemben egy jelentős javulást hoz, hiszen első ízben egy egységes európai műszaki nyelvet, me- megfogalmazást kapunk az építési termékekre vonatkozóan, és egyszerűsödnek az eljárások is. Előre mozdítjuk ezzel az európai belső piacot, és e ezen kívül mind a vállalatoknak, mind a fogyasztóknak is javulást hoz az új jogszabály. Emellett nagyon fontosnak és észszerűnek tartom a legkisebb vállalatok, mikrovállalatok mentesítését a különböző bürokratikus terhek alól. Ezen túlmenően azonban a munkavállalókat is védeni kell, ezért nagyon örülök annak, hogy a kompromisszuma bekerült a javaslatom, miszerint a legkisebb vállalatok esetében egyszerűsített eljárásokat kell követni, hogyha azonban erre kerül sor, akkor szavatolni kell, hogy európai szintű eljárásoknak is megfeleljen az egyszerűsített eljárás, így szavatolható csak a biztonság és a magas minőség. Köszönöm szépen. Úgy látom, hogy nincs több hozzászólási kérelem, akkor Tajáni biztosnak adom meg a szót. Köszönöm, elnök asszony. támogatni tudom harbor bizottsági elnök úr, szakbizottsági elnök úr megjegyzéseit a szöveggel kapcsolatosan, és a megállapodásnak köszönhetően kétségkívül el fogják fogadni ezt a szöveget. Ez a jogszabály jelzést ad a piacnak, és párhuzamosan tisztességes szabályokat vezet be azért, hogy lehetővé tegye a KKV-k számára, azt, hogy a, remélhetőleg a válság utolsó időszakában lehetővé tegyük a kkv számára azt, hogy új munkahelyeket teremtsenek és tovább fejlődjenek, hiszen az Európai Bizottságnak ez a célja. Az Európai Parlament szintén elkötelezte magát egy cél mellett. A Small Business act köszönhetően a kisvállalkozásokra vonatkozó aktusnak köszönhetően csökkenni fog az adminisztráció, a bürokrácia a KKV számára, és felszabadítjuk, liberalizáljuk a piacot, támogatjuk a piac fejlődését, ahogy Gebhardt úr is elmondta. Nem szabad a biztonság kérdését sem elhanyagolni, és ez így is van. A biztonság fontos azok számára, akik az építőipari ágazatban dolgoznak, és a fogyasztók számára is. Remélem, hogy ez a szöveg ebben az értelemben is jó irányban halad. Mint elmondtam, a bizottságnak az volt a szándéka, hogy ne álljon meg a munka akkor, amikor elfogjuk a jogszabályokat, amelyben a parlament és a tanács megállapodott, hanem a következő években tovább vizsgáljuk, figyeljük mindezt, és ezt meg is ígérhetem önöknek, elnök asszony, elnök úr, Úti tervet készítünk, és meg is küldjük ezt, ha elkészült a parlamentnek. Az elnök asszony beszélt a harmonizációról az építőipari ágazatban. Főként a biztonság szemszögéből tudatában vagyok a problémának. Emellett nagy örömömre szolgál az, hogy az európai kódex megszületett, harmonizált standardok, normák, és ez nagyobb biztonsághoz vezet az építőipari ágazatban. A bizottság, mint tudják, közleményt készít a szabványosításról, amelyet a következő hetekben terjesztünk a parlament és a tanács elé. Elnök asszony, tisztelt EP képviselők ma és holnap jelentős előrelépést teszünk. Szeretnék köszönetet mondani az előadónak a türelméért, azért, hogy ezt a meglehetősen technikai kérdést így összefogta. Ez azonban mutatja, hogy milyen politikai elkötelezettségünk van itt. De nem csak technikai kérdésekről van szó, mert azok mögött jelentős gazdasági választás is rejlik a KKV-k számára, hiszen ők fognak a következő hónapokban és években új munkahelyeket teremteni az EU-ban az összes EU állampolgár számára. Köszönöm. Elnök asszony, köszönöm, biztos úr és Stáler asszony össze fogja foglalni a vitát. Köszönöm, elnök asszony, köszönöm az összes kollégának, aki hozzászólt ma délután, ma este. Tajani, Tajani biztos úr szólt arról, hogy készül az úti terv, az eurókód, több hozzászóló, mint Schwab úr is szólt arról, mennyire fontos. Várjuk a további jó együttműködés, kompromisszumot sikerült elérni. Kedves kollégák, a parlamentnek sikerült a módosító nyitványok 75%-át megőrizni a kompromisszum jegyében. A szépítőipar annyira fontos a gazdaságaink számára a jövőbeli növekedés, munkahelyteremtés szempontjából, hogy szeretném megkérni a elnökasszonyt és az alelnök urat, hogy lesz-e további vita arról az együttműködésről, amelyet a biztos úr felajánlott nekünk, és hogy továbbra is olyan nagy fontosságot tulajdonítunk az építőre szektornak, hiszen ez az ágazat 30 millió embert alkalmaz. Köszönöm, elnök köszönöm a biztos úrnak találkozni fogunk, mert a belső piaci bizottságban az építőiparral, építőanyagokkal kapcsolatos vita folytatódik, és előre is köszönjük, hogy ezt figyelemmel fogja kísérni. Köszönöm szépen, Steiler asszony javaslatokat tett, amelyeket följegyeztünk. Az elnökök érteket